good morning, everybody. Uh, we start. Jó reggelt kívánok! Kezdjük el az albizottsági ülésünket emberi jogok témájában ma reggel. Eszmecsere a környezetvédelmi aktivitás, aktivisták meggyilkolásáról és védelmükről. Last year, a hundred... Tavaly 197 környezetvédelmi aktivistát öltek meg világszerte. Az elmúlt két évben jelentős növekedésnek lehetünk tanúi a számok tekintetében, ha ezt összehasonlítjuk azt megelőző évekkel. Az ilyesfajta adatokat azután kezdtük egy gyűjteni, hogy rájöttünk arra, hogy a környezetvédelmi aktivistákra számos veszély leselkedik a világ számos régiójában. Rendkívül konkrét, különleges téma ez, sajnos a helyzet egyre inkább rosszabbra fordul. A környezetvédelmi aktivisták meggyilkolásáról van szó, de az emberi jogi aktivisták más veszélyekkel is szembesülnek, zaklatás, üldözés, kínzás. Az albizottságunk külön figyelmet szentel a témának, gyakran az őslakosok jogaihoz, a földhasználathoz és a nagy infrastruktúrális beruházásokhoz, valamint a bányászathoz kapcsolódik az ő témájuk. Tegnap megbeszéltük az ACC jelentést az őslakosok jogairól és a földfoglalásról, ezről május-júniusban fogunk szavazni. A téma marad a napi rendünkön, olyan esetekben, amikor az emberi jogok vonzatát beszéljük meg az egy kérdésnek. Ma egy külön régiót választottunk, kiemeltünk egy régiót, Latin Amerikát. A környezetvédelmi aktivistákat ér, veszélyek érik abban a környezetben. Egyedül, ha Kolumbiát veszük, ott tavaly 32 környezetvédelmi aktivista halt meg. Ez a régió nagy kívásokat jelent az uniós szakpolitika szempontjából. Egyre nagyobb az erőszak az aktivistákkal szemben, de vannak azért jó híreink is. A közelmúltban 24 latin-amerikai és karib térségbeli ország aláírt egy alapvető megállapodást, és ezzel kötelezik a kormányokat, hogy harcoljanak a büntetlenség ellen, és a különböző gyilkosságokat nyomozzák ki. Ez nagy lépés előre. Aki aláírta, az ratifikálja is, ezt kívánjuk. Az John Knox, az ENSZ külön előadója, emberi jogok és környezetvédelem témájában azt kért a kormányról, hogy foglalkozzanak a büntetlenség kérdésével, és a média előtt azt nyilatkozta, hogy nagyon fontos szerepe van az átláthatóságnak. Van egy globális tanúvédelmi program is. A mai meghallgatás Ra pedig nagy érdemű felszólalóink is vannak. Miguel Zumalakaregui, a kínzás elleni világszervezettől, a protectdefenders.eu nevében végez átfogó munkát emberi jogok témájában. Az említett világszervezet nagyon behatóan foglalkozik a, ezzel a kérdéssel. Ezután Guatemalából meghallgatjuk Lolita Chavez, aki a 2017-es Szaharov jelölt listán szerepelt. Ő egy videót küldött, viszont a videó minősége miatt nem tudjuk ezt ma levetíteni. Arra kértük, hogy küldjön egy újabb üzenetet nekünk, jobb minőségben, és ezt szét fogjuk osztani, tehát ma nem tudjuk meghallgatni. Itt van még velünk Francisco Hurtado úr, az Ecuadori Emberjogi jogi Bizottságtól, egy ökumenikus szervezetről van szó, ő fog beszélni az ekvádori helyzetről. És itt van Isabel Zuletta, Kolumbiából a Movimiento Rios Vivos szervezet részéről. Említettem, hogy Kolumbia külön érdekel bennünket, a béketárgyások tekintetében nagyon sok reményt fűzünk a helyzethez, de hát azért még nagyon sok minden javítani kell. Láttuk, hogy a környezetvédelmi aktivisták esetében romlott a helyzet ott. Karegi úrnak fogom most megadni a szót először, hogy vágjon bele, kezdje el. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen, hogy megadták a lehetőséget, hogy erről a releváns témáról beszéljek ma itt. Az ENSZ emberjogi nyilatkozatának az évfordulója van ma pont. A környezetvédelmi aktivisták nagyon gyakran válnak céltáblává, így jó az, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a témával. Ezt a témát úgy szeretném bemutatni önöknek, hogy mondok néhány számot is. A Frontline Defenders szervezet egy európai szervezettel rendelkezik, a tagok kétharmada környezetvédelmi aktivista. Ott van emellett a Global Witness szervezet, 140 gyilkosságot regisztráltak abban a régióban, nagy többségük, amelyel ma foglalkozunk itt. Ha megnézzük ezeket a számokat, akkor elmondható, hogy minden ország érintett a régióban. Mexikóban 862 támadás volt, Enrique Benyányétó mandátuma alatt. Ezek, ezen esetek fele környezetvédelmi ügy. Guatemala-ban 483 támadás volt, ennyit regisztráltak. Ennek nagy része a, olyan aktivistákkal volt kapcsolatos, akik az őslakos népek jogaiért harcoltak. Peruban 792 aktivistát érintenek bizonyos eljárások, melyeket a munkájuk miatt folytatnak ellenük. Globális jelenség ez, viszont Latin Amerikában rendkívül erős. Környezetvédelmi aktivisták mit is tesznek pontosan? Egy még nem elismert emberi jogért szállnak síkra. az ENSZ szintjén van lehetőség arra, hogy biztosítsuk a megfelelő és tiszta környezetet. Ez szorosan összefügg a már elismert emberi jogokkal és a földhöz való joggal. Tudnunk kell azt is, hogy ezek az aktivisták olyan kívásokkal szembesülnek, amelyek nem egy adott ország sajátossága, hanem inkább globális problémák. Nagyon gyakran a fővárosoktól távoli területeken harcolnak a jogokért. Olyan területen tevékenykednek, ahol az jogok elismerése és maga jogi keret is gyengébb. Tehát már a kezdet-kezdetétől fogva egy gyengébb pozícióból kiindulva dolgoznak. Nagyon fontos az, hogy legyen egy nemzetközi menetrend az aktivisták védelmére. Van négy alapelv, egy biztonságosabb környezet kiépítésére az aktivisták számára. Egyrészt el kell ismernünk azt, hogy az emberi jogi aktivisták legitim módon ö, tudják elvégezni a munkájukat. Minden jogállamban el kellene ismerni a jogokat. Van egy konkrét projekt is, amely többé-kevésbé elfogadhatónak tűnhet, de ez egy dolog. Az viszont nem elfogadható, hogy testi sértés éri ezeket az embereket. Van itt egy határ, amelyet nem, lehet, e, nem lehetne átlépni. Ez az első, a testi sértés kérdése. Továbbá, alapvető kérdések. Az érintett lakoscsoportokkal nem egyeztetnek, kriminalizálnak, és ez gyilkossághoz is vezethet. Az átlátható, demokratikus párbeszéd a legjobb előfeltétel ahhoz, hogy az aktivisták a munkájukat el tudják végezni. Továbbá. Szükség van egy keretre, amely lehetővé teszi az ilyen közösségek részvételét. Az amerikai kontinensen egy kötelező megállapodás az információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatban és az aktivisták védelmével kapcsolatban jó hír a számunkra, közelmúltban született egy ilyen megállapodás, nyilván ezt még ratifikálni kell, végre kell hajtani, de azért jó, hogy van ilyen kezdeményezés, minden kontinensen kellene, hogy legyen ilyen. A lényeg az, hogy biztosítsuk az átláthatóságot, és az érintett lakos csoportokat bevonjuk, tájékoztassuk. Ezzel a konfliktusok eszkalálódását elkerülhetjük. Tehát ilyen tekintetben ez jó hír. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az, hogy egy ilyen megállapodás kötelező hatályú, az nagyon fontos. Negyedik elv, technikai pénzügyi segítség a környezetvédelmi aktivisták számára. Már Említettem az előbb, hogy nagy, külön leges kihívásokkal szembesülnek az aktivisták, és ezért külön támogatásra van szükségük, hogy a különböző okokból izolálódott aktivistákat a helyzetükből kiragadjuk. Az Európai Uniónak ilyen tekintetben van is kezdeményezése, egy programja, amivel nagyon sok embernek sikerült segítenünk. Sikerült nagyon távol eső területeken is elérnünk embereket. Konkrétan környezetvédelmi aktivistákról beszélek. Két és fél év alatt anyagi segítséget nyújtottunk több mint 80 emberjogi és környezetvédelmi aktivistának olyanokról van szó, akik nehéz helyzetben voltak, de a támogatás révén javult a helyzetük, és a kockázataikat is tudták csökkenteni. Tehát nem csak egy sürgősségi segélyről volt szó az ő esetükben. Emellett voltak más műveleteink is, Abból indulunk ki, hogy 2250 környezeti és földterületi érdekekkel foglalkozó aktivista kapott támogatást a Protect Defenders.eu program keretében. A civil társadalmi szervezet 1500 tevékenységet bonyolított le, több száz emberjogi aktivistának sikerült segíteni. Azzal, hogy nagyobb átláthatóságot kapott ez a program. Főleg azokon segítünk, akikre különleges veszélyek leselkednek. Nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek ilyen programjaink. És lényeges az is, hogy ezt az egészet figyelembe vegyük a következő pénzügyi terv kapcsán. A lényeg, hogy ezeket az embereket ne hagyjuk magukra. Aztán ott vannak még a latin-amerikai kontinens sajátosságai, ami a kommunikációt illeti, az aktivistákat megbélyegzik, mégpedig a legmagasabb állami szinten is, állam és kormányfők és olyan személyek, akiket megbélyegeznek, akik az emberek szegénységét használják ki. Nyilván ezáltal ellenségeket szereznek. Egy új narratívát kell találnunk. az aktivistákkal szemben nem lehet ellenséges hangvételű a narratíva. Az aktivistáknak az aktivistákat ne azon kockázatok menté határozzuk meg, amelyeknek ki vannak téve. A szerepük, feladatuk és elhivatottságuk a fontos. Ez kell, hogy meghatározza őket az embereknek tudniuk kell, hogy mi, miért is harcolnak. Latin Amerika egy olyan kontinens, ahol sok ország speciális program mentén dolgozik, de sajnos meg kell állapítanunk azt, hogy részlegesek az eredmények. Főleg a környezetvédelmi aktivisták azok, akik a legkevésbé eh, érnek el sikereket, és akik a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Szolid keretre van tehát szükségünk, hogy elérjük a távol eső, a fővárosoktól távol eső, eh, kieső területeket, régiókat. Ez az egyik nagy kihívás. Egész eh, országokat kell lefednünk és a ö, nemi perspektívát is figyelembe kell venni. Ott van még a külpolitika kérdése is. Az Európai Uniónak vannak iránymutatásai a környezetvédelmi aktivistákra, de lényeges, hogy ne üljünk ölbetett kézzel a babérjainkon, hanem továbbra is szorgalmazzuk azt, hogy ez elérjen a világ minden szögletébe. Ugyanis meg kell állapítanunk, hogy a meglévő szabályok értelmezése eltérő, ilyen tekintetben talán még dolgoznunk kell, technikai támogatást kell nyújtanunk, hiszen vannak jók az előfeltételeink ahhoz, hogy megvédjük a környezetvédelmi aktivistákat. Végezetül még három pontról szeretnék beszélni. Ami a büntetlenséget illeti, Kolumbiában 90%-os a büntetlenség a az elkövetőkkel szemben Hondurasban struktúrált Mexikóban is hasonlóan néz ki a helyzet. Mindenképpen szükség van arra, hogy az igazságszolgáltatás területén érjünk el eredményeket. Mindenképpen harcolnunk kell a büntetlenség ellen. És itt nem csak arról van szó, hogy megfelelő módon kártérítést nyújtsanak az aktivistáknak. Az elkövetőknek tudniuk kell azt, hogy vannak következményei a tevékenységeiknek. Ez mint egy elretentő, megelőző. Számos erőfeszítés tört, történik nemzetközi szinten a keret kidolgozására, de eznek a helyszínen konkrét lépésekben kell lecsapódnia. Minden erőfeszítésben hangsúlyt kell, hogy kapjon az emberi jogi aspektus. Teljesen mindegy, milyen programról van szó, ez az aspektus jelenjen meg. Ha az emberi jogi aktivistákat mindenhol beve, figyelembe veszik az olyan területeken, amelyeknek a fejlesztési politikához van köze, akkor az emberi jogok erősödhetnek. Ez úgy valósítható meg, ha a fenntartható fejlődésben mindenkit figyelembe veszünk. Ami pedig a tájékoztatást és a részvételt illeti Latin Amerikában, ez ugyan üdvözlendő, de egy szolidabb keretre, jogi keretre van szükség a földhöz jutás tekintetében. Lényeges az, hogy a földhöz való jogot világosan megfogalmazzuk, hiszen ezt a jogot gyakran szem előtt tévezték, ha az őslakosokról van szó. Szolid keretre van szükségünk ilyen tekintetben. Ha egy világos keretünk lenne, akkor nagyon sok problémánk megoldodna, és akkor később már nem is lenne problémánk, amelyel az aktivistáknak foglalkozniuk kellene. Köszönöm szépen! Azt hiszem, meghallgatjuk az összes előadást. Francisco Országónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a mai reggelen. Tudom, hogy rövid az idő, ami a rendelkezésemre áll, ezért gyorsan fogok végigszaladni az előadásomon. ami arról szól, hogy hogyan támadják a környezetvédelmi aktivistákat. Ugye Francisco Hurtado. A Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador-tól érkeztem. A bányászati ágazatokról van itt szó. Egy áldozatról például tudjuk, hogy november 29-én, ahogy hazafelé tartott az éjszaka közepén, a bányász, a bánya területe felé haladt el, és ekkor ö, rabolták el, megkínozták, és a testét később találták meg. Egy másik környezeti aktivista testét is megtalálták a közeli folyóban, és a kínzás nyomait fedezték fel rajta. A cop 20 találkozójára, találkozóján vett volna részt Limában egyébként ez a személy, és ott be akarta számolni azokról a jogsértésekről, amelyeket a környezetvédelmi aktivisták ellen követnek el a bányászati ágazatban, a kitermelő ágazatban. Ez az utóbbi eset, ez egy Japán, egy kínai bányászcéggel kapcsolatban történt, és aztán pedig megerősítettek egy ítéletet annak a, azzal a céggel szemben, amelyet ezekkel az általán felsorolt tényekkel kapcsolatban ö, említettek, de a bizonyíték nem volt elegendő arra, hogy a kapcsolatokat azonosítani tudják, a kitermelő cég, illetve a tények és a, az események között, amelyek az aktivista meggyilkolásához vezettek. Az esemény előtti évben az aktivista és a családja panaszt nyújtott be az állam felé a büntetlenség miatt, de ez a gyilkosság, amelyről beszéltem, csak, az, csak egy példája azoknak a támadásoknak, amelyeket ezek az aktivisták elszenvednek a Kondor régióban. minden a kínai projekthez kapcsolódik. Ennek az embernek a meggyilkolása egyáltalán nem egyedülálló elszigetelt eset. 2015. decemberéből is tudunk példát hozni, ahol 32 családot kergettek el az otthonokból, a saját földterületükről, és semmifajta kártérítést nem kaptak a hatóságok semmit nem tettek, és semmit nem tettek azért sem, hogy a területen folyó, folyók szennyezését megakadályozzák. Mindezt annak ellenére, hogy az aktivisták állandóan beszámoltak a Mirador projekt állapotáról, és 2016-ban a rendőrség kergetett el négy helyi csoportot a területről, annak érdekében, hogy új tábort hozzanak létre. 114 embert kergettek ki az otthonaikból, és egy kislány életét vesztette azért, mert tüdőgyulladásban tüdőgyulladása volt, és nem volt elérhető az orvosi kezelés sem a gyógyszerek. 31 büntető eljárást indítottak. Itt főként őslakosok voltak érintve. Ez azt mutatja, hogy általában félkatonai szervezetek is fellépnek, és hogy ez a, ezt a fajta stratégiát már több mint tíz éve alkalmazzák, annak érdekében, hogy például Ecuadorban is megakadályozzák, hogy a társadalom esetleg felépjen és támogassa ezeket a, az aktivistákat, akik az őslakosokat ö, ö, is támogatnák. Ma ott tartunk, hogy az új választási ciklus, az új parlamenti ciklus után még mindig a büntetlenség uralkodik, a vezetők, a társas a cégek vezetői és állami tisztviselők is büntetlenek, és az az őslakos, akinek a testvére is áldozat volt, börtönben találta magát tíz hónapra, szabotással vádolták. Én azt tudom mondani, csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy két ok miatt következhetnek be ezek a dolgok. Először is ugye a büntetlenség folyamatos, a gyilkosságok tehát tovább folytatódhatnak. Ekvadorban nincsen semmifajta olyan állami öm, politika, amely megvédené az emberi jogvédőit, vagy ezeket az aktivistákat, és öm, a, az állam visszaél a hatalmával. Olyan beszédeket lehet hallani, amelyek megbélyegzik a, ezeket a közösségeket. A köztársaság volt elnöke, egy miniszter is ilyen beszédeket tartott, és ez gyakorlatilag ez a fajta retorika folytatódik, bűnelkövetőknek, kábítószerkereskedőknek, fegyveres csoportoknak bélyegzik meg ezeket az embereket, és gyakorlatilag a valóságot írják át. Ezzel a cél az, hogy a, a, az emberi jogi aktivistákat e, megbélyegezve e, elmondhassák, hogy ők ellenzik a fejlesztést, és még bűncselekményeket is elvégeznek, elkövetnek annak érdekében, hogy a nemzetközi e, vállalatokat megakadályozzák a fejlesztésben. Nem beszélnek arról, hogy ezek a kitermelő tevékenységek nagyon agresszívak, és hány embert kergetnek el az otthonukból, és hogy micsoda nagy mértékben hajtják ezeket végre. Gyakorlatilag Ecuadort a kormány bányász, kitermelő ágazat vezető országaként prezentálja, és két millió hektárt érintenek ezek a koncesziók, és az azt jelenti, hogy az őslakos közösségek nem tudják a saját tevékenységeiket folytatni, gazdálkodást a földjeiken, de ez az ökoszisztémákra is kihat, tehát védett ökoszisztémákra is kihat, amelyeket több generáción keresztül védtek a helyiek, az őslakosok. És miközben én itt ülök Brüsszelben, és önöknek beszámolok ezekről az eseményekről, 21 szervezet fogott össze, civil szervezet, országos szervezetek, egy új mozgalmat hirdettek, március 22-i kezdettel, csütörtöki kezdete, tehát a mai nappal a bányászati, a kitermelő ágazattal szemben, és az ország bányászatért felelős minisztere úgy reagált mindenre, hogy fundamentalistáknak bélyegzi meg ezeket a szervezeteket, és az őslakos közösségek kárára továbbra is koncesziókat ítél oda. Azon személyek emlékére, akik az ökoszisztémát, a környezetet igyekeztek védeni és életüket vesztették, azt kérjük a latin-amerikai országoktól, hogy ne hagyják, hogy a büntetlenség továbbra is megmaradjon, és ne hagyják, hogy újabb támadások bekövetkezhessenek. Ez mindannyiunk feladata, akik az emberi jogi normák betartásáért küzdünk, el kell érni, hogy az ország betartsa azoknak a szerződéseknek a rendelkezéseit, amelyet ratifikált, szabadkereskedelmi szerződések is vannak ebben, az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Ideje, hogy jogilag kötelező érvényű szerződést fogadjunk el, amelyben az emberi jogok védelme elő van írva, mert az ilyen nemzetközi nagyvállalatok hatalma óriási, a bányászat egy olyan ágazat, ahol azok a nagyvállalatok, amelyek koncesziót kapnak, megkapják a kibányászott terméket is ezeket is kötelezni kell, ezeket a vállalatokat is kötelezni kell az emberi jogok betartására. Köszönöm szépen Hurtado úrnak, és minden jót kívánok a koalíció munkájához, amely most megalakult. Nehéz feladatuk lesz, de nagyon fontos, hogy tudják támogatni a környezetvédelmi aktivistákat, hogy legyen egy ilyen hálózat. Most pedig Izabel Zuleta következik a Movimento Rios Vivos képviseletében Kolumbiából. Buenos días, muchas gracias. Jó napot kívánok mindenjüknek, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok, és elmondhatom mindazt, amit a szélmet nyomja. Kolumbiából érkeztem, egy olyan mozgalom tagja vagyok, amely a folyókat, a természetes vizeket védi. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önök között. A mi mozgalmunk elsősorban a vízerőművek kapcsán jött létre, mert úgy érezzük, hogy a természetes vizeink, folyóink veszélyben vannak el, terelik őket, beszennyezik őket, ez így tarthatatlan. Az én hazámban a az ország legnagyobb vízerőműve épül a környezetünkben, és nyilván nem csak Lituánról beszélünk, hanem az Antiokió területen, két másik területen, eh, kis régióban, kis térségben és más tartományokban a vízgyűjtő terület eh, alsóbb részein is veszélybe kerülnek ezen projekt miatt. Egy államilag finanszírozott projektről van szó, amely alapvetően az ember jogsértésekből nőtt, nőtte ki magát. A lakosság 60%-át telepítették el. Voltak egész települések, akiket elzavartak a saját földjükről. Vízre, életre van szükségünk. A Kauka folyó nélkül nem tudunk élni. Arra van szükség, hogy szabad folyást biztosítsunk a természetes vizeknek. Az esőerdőket kiírtják, miközben ezek nem a miénk, ez az egész emberiségé. A kolumbiai folyók őrzik országunk történelmét, mindazoknak az emlékét, akik az életüket vesztették az esőerdőkért harcolva. A halottak többségét a folyóba dobták, Kolumbiában a folyók tömegsírok. A Malina Kaukocsoko folyók veszélyeztetettek, szintén azt kell látnunk és értenünk, hogy ezek mind-mind tulajdonképpen tömegsírok. ezer eltűnt emberről tudunk, az eltűntek családjai megérdemelnek annyit, hogy újra megtalálják szeretteiket, ezen emberek halálát megfelelően meg kell gyászolnunk őket, meg kell emlékeznünk róluk. Azért jöttünk ide, hogy önökön keresztül is a kolumbiai kormányhoz forduljunk, hogy ne árasszák el ezt a területet egészen addig, amíg ezeket a eh, holtakat megfelelően, ezekről a holtakról megfelelően meg nem emlékeztünk, hogyha gátat építenek, akkor soha nem fogjuk tudni, hogy mi történt. Márpedig tudnunk kell, hogy mi történt. Ennyivel eh, tartozunk mindenképpen alapvetően a múltunkhoz kapcsolódunk, emberek vagyunk, a múltunk és a jövőnk összefügg, és tegnap például kivertek egy fát, és ez rádőlt az egyik természetvédő barátom házára, maga alá temetve őt is. A amikor fákat vágnak ki, amikor sziklák hullanak alá, akkor az emberek életét követeli sokszor. Arra nem is beszélve, hogy az oxigéntől fosztják meg az embereket, oxigén nélkül nincs élet, és ez a fáknak köszönhető. Nagyon akarják Kolumbiában ezt a vízerőművet. Állami pénzből azt gondolják, hogy azt tesznek, amit akarnak, mi pedig majd csendben tűrjük mindezt. Hát tévednek. 151 támadás érte azokat, akik ellenzik ezt a beruházást. Volt, hogy robbanó anyagokat is bevetettek. Ez jól mutatja, hogy minket a fejlődés ellenségének tekintenek. Az egész narratíva arra épül fel, hogy mi vagyunk a haladás ellenségei, mi a haladás útjába állunk. Tudjuk, hogy ez mennyire fontos Kolumbiában, de igazából nincs kereslet erre az elektromos áramra. Mit csinálnak majd ezzel a rengeteg megavatni energiával? Emberi szenvedés, környezeti károk, akár merre nézzünk, azt hiszem, hogy óriási bányaprojektekhez van szükségük erre. Aranybányászat, ez ami érdekli őket. Az úgynevezett aranyhegy a kordélyáján, ez mozgatja őket. De hát valahol élnünk kell, vízre, levegőre, mindannyiunknak szükségünk van. halászok, gazdák, termőföldet, művelők, állattenyésztők, akikről beszélünk, hova menjenek, hogyha ez a világ, amit ismernek, megszűnik körülöttük, hogyha egy gátat építünk a folyóra, és felduzzasztjuk, akkor ezzel tulajdonképpen tönkretesszük tönkretesszük ezt az egész ökoszisztémát. Fontos, hogy ne csak papíron történjen javulás, a kolumbiai kormány megpróbálja elhitetni a nemzetközi közösséggel, hogy valamit tesznek, de hát a papír sok mindent elbír, és a gyakorlatban pedig az az igazság, hogy minket állandóan támogatnak, ezért ezt, ettől a fórumtól is azt reméljük, hogy az emberiség ellen borzasztó tetteknek véget vetnek, talán visszakaphatjuk a holtainkat, és ezt reméljük, várjuk Önöktől. Köszönjük szépen Zuletta asszonynak, a kollégákhoz fordulok, hogyha van mondani valójuk kérdésük, úgy látom, hogy nincs. Nekem van. Tumalata Rekui. úrhoz fordulok. Egyéni példákat hallhattunk. A kérdésem az, hogy van-e bármiféle pozitív fejlemény uniós európai cégek, székhelyű cégek például, akik Latin Amerikában beruházásokat eszközölnek, és akik látják, hogy mi történik az emberjogvédőkkel, ők pozitívan reagálnak? Elhatárolják magukat az ilyen erőszakos cselekményektől? Vagy nyomást gyakorolnak a helyi szervekre? Felelősen járnak el? Felvállalják azt, hogyha véletlenül ilyesmibe keverednek? Ez lenne a kérdésem. Amanda Sanchez Paco a külszolgálat nevében fog pár szót szólni ezekről a témákról, aztán Krisztina Manterossian a DEFCO részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy a külszolgálat nevében hozzászóltok ez a témához. Az emberi jogokért felelős divízióból főosztályról érkeztem. Hogyha megengedi elnök asszony, három megjegyzést tennék. Az első rögtön, rögtön a külszolgált nevében be kell, hogy lássuk, hogy milyen óriási fenyegetésről van szó. Úgy tűnik, hogy tolmácsolási nem működik a spanyol tolmácsolás. De spanyolul is mondhatom. Uh, thanks also to the, uh, to the speakers, to Miguel, with who we are working. Uh... Miguellel és a többiekkel együtt működünk. Az első elnök asszony, hogy világosan kimondjuk, hogy mekkora a fenyegetés, vannak konkrét számok, de ezek megfelelnek az elhangzottaknak amiket Miguel mondott például. 2017 során több mint 200 ember jogvédőt öltek meg a Global Witness számait veszem itt alapul. Ez olyasmi, amely roppantul aggaszt bennünket. Mexikó, Kolumbia, Peru, Guatemala, Honduras különösen veszélyeztetett régiók. Az emberjog védőket azért érték ezek a fenyegetettségek, mert a környezet védelmében felemelték a szavukat. és nyilvánosságra hozták ezeket az igazságtalan, korrupt gyakorlatokat. Milyen eszközeink vannak az Európai Unió részéről? Tíz évvel ezelőtt uniós szinten fogadtunk el iránymutatásokat az emberjog jog védők témájában, amelyek mai napig érvényben vannak, és az Európai Unión kívül ez teljesen érvényes. Van egy cselekvési tervünk 2015 és 2019 közötti évekre. Az ember jogvédők és a környezetvédők jogai különösen fontos szerepet kapnak ebben a cselekvési terben. Körülbelül 120 emberjogi ellenstratégiával rendelkezünk, ahol is az emberjogvédők a stratégiában egyértelmű prioritásként jelennek meg, és van az Európai Uniónak egy globális stratégiája a kül- és biztonságpolitika keretein belül újra és újra megerősítjük azt, hogy az Európai Uniónak eh, a civil szereplők védelme érdekében határozottan fel kell lépni, illetve, hogy újabb, hatékonyabb eszközökre van szükségünk ezen a télen. A szakpolitikai és jogi keret Tehát nagyjából ez. Mi minden tőlünk tehetőt megteszünk az unió alkalmazottjai, az uniós tagállamok nagykövetségei megfelelő úgynevezett démársokat hajtanak végre, például az újságírók meggyilkolásával kapcsolatban rendszeresen felemeljük a hangunkat, megpróbáljuk őket, az emberjogvédőket eh, meglátogatni, a bebörtönzötteket. Figyelemmel követjük egyes országokban a folyó pereket, és hát a harmadik országokkal folytatott emberjogi párbeszédben erre mind odafigyelünk. Nos, zárásképpen elnök asszony, a DEFCO-ban dolgozó kollégák segítik mennünket a, a, a pénzügyi nagy ágyuk az ő kezükben vannak, nekünk alapvetően csak visszanemtérítendő támogatások tekintetében igen korlátozottak a lehetőségeink. De azt hiszem, hogy tudunk még többet tenni, tudunk javítani például jogalkotási fronton annak érdekében, hogy az ENSZ irányelvek, tekintetében az emberi jogok és a cégek kapcsolatában, illetve a vízhez, az jó vízhez való jog érvényesítésében az LKS e erre is nagyon odafigyel, és természetesen tehetünk még többet annak érdekében, hogy a legtávolabbi területeken élő emberjogvédőkhöz is eljussunk, 17. évfordulója hát ünnepeljük az ember eh, jogi, eh, emberi, emberi jogok egyetemes nyilatkozatának, és megpróbálunk minél nagyobb mértékben kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy érvényesítsük céljainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök azt. DigiDefco here today. A DigiDefco részéről vagyok ma itt. Minek előtt köszönetet kell mondanom a felszólalóknak a nagyon konkrét prezentációkért, megjegyzésekért. Ezekből majd ihletet merítünk a munkánkban a jövőben. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kockázatnak, veszélyeknek kitett emberjogi aktivisták prioritást jelentenek számunkra. Az emberjogi kartát Miguel említette. Ott van a Protect Defenders .eu szervezet 2015 óta 15 milliót kapott ez a projekt három évre. És a javaslat az, hogy folytassuk ezt a sikeres védelmi mechanizmust az emberi jogi aktivisták esetében, ennek különböző oldalai vannak. Említették, hogy vannak a sürgősségi támogatások, ezeket gyorsan, rövid távon folyosítják, de mellett vannak közép- és hosszú távú eszközök is, melyeket szervezeteknek és aktivistáknak nyújtunk. A Protect e program mellett, ami egyébként nagyon nagy projekt, talán ismerik, az emberjogi aktivisták kapcsolatos védelmi mechanizmust, melyet az Európai Bizottság 2010-ben hozott létre. A kollégám is említette, hogy ki is vissza nem térítendő támogatásokat nyújt 10 ezer euróig. Két éve a, növekszik azok száma, akik azoknak az aktivistáknak a szám, akiket ezekkel a támogatásokkal segítettük. A kisebb visszanemtérítendő támogatást le, lehet jogi tanácsadásra költeni például, hallottuk a büntetlenséget, ez, e, ez ellen harcolhatnak. 35 ilyen jellegű visszanemtérítendő támogatást nyújtunk. A jogi ügyvédi költségekkel megpróbálhatják érvényesíteni a jogaikat az aktivisták és a családok, a meggyilkolt aktivisták családjait is támogatni lehet, emellett orvosi, pszichoszociális és más lényeges támogatásokat nyújtunk még. 2014 óta 4 millió 500 ezer eurót kapott ez a kis összegű támogatási program, és folytatni is fogjuk az ilyen támogatások folyosítását az elkövetkező időszakban. Ezen két sürgősségi asszisz, támogatási mechanizmus mellett szeretnék rámutatni arra is, hogy 2017-ben volt egy globális pályázati felhívás, az emberi jogok, az emberi jogi aktivisták, valamint támogatására a földfoglalások esetében, környezetvédelme esetében. Most zajlik a pályázatok elbírálása. Lesz egy másik globális, vagy van, 2017-ben már kihirdettük, a az aktivisták meggyilkolásával kapcsolatos projektekről van szó, ezek kiderítésével. A cél segíteni az olyan tevékenységeket, amelyeket az emberi jogi aktivisták hajtanak végre. Van még egy sor helyi projekt, országalapú rendszerem belül, az uniós delegációk segítenek ebben. Végezetül szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze az emberi jogokat védi, az emberi jogi aktivistákat, olyan projektek révén, amelyek a, az ENSZ külön megbizotjának a mandátumát támogatják. Van emellett az Amerika Közi Bizottság, mely az emberi jogokkal foglalkozik, és az Amerika Közi Bíróság is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindkettejüknek, köszönöm a munkájukat, a DEFCO-nak és az LKS-nek is. Kiegészíteném még annyival, hogy akkor, amikor Sánchez Páka úr különböző önök által szorgalmazott eszközökről beszélt, melyeket szorgalmaznak, kérem, mondják azt is, hogy az Európai Uniónak proaktív szerepet kell nemzetközi szinten betöltenie a kötelező megállapodás kapcsán, melyet nemzetközi szinten szorgalmazunk. A parlamentnek egyébként eltérő az álláspontja. Most zajlanak a következő költségvetési időszakkal kapcsolatos tárgyalások. A lényeg az, hogy ne csökkentsük azt az összeget, amelyel támogatjuk az aktivistákat. Bár kérjük, hogy az erőfeszítést duplázzák meg ezekben az országokban, hogy az igazságszolgáltatást szorgalmazzák. Zumalaka Régi úrnak adom most meg a szót, kérem szépen röviden. So many thanks, Madam Chair. So I think... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az emberi jogok területén elért előrelépés az a civil társadalmi mozgalom munkájának sikere. Sikerült ezt a témát napirendre vetetnünk, és vannak pozitív lépések, mint az ENSZ irányelvei, és így tovább. És volt pozitív eset, egy-két pozitív eset is, ahol a vállalatok pozitívan reagáltak, amikor a környezetvédő a támadások érték. Voltak, vannak olyan vállalatok, amelyek útmutatásokat készítettek a környezetvédő aktivisták védelmére, de sajnos ez még mindig csak a, a társaságok kisebbségére igaz és általában önkéntes eszközök vannak, mint az ENSZ útmutató irányelvei, útmutatásai, tehát nem jogilag kötelezőek, a kihívás viszont nagyon nagy. Nem említettük még egy brazil cég példáját, amely gyakorlatilag a fél kontinens lefizette, és volt magasrangú politikus, aki emiatt le is mondott, tehát az az igazság, hogy ezek a multi cégek, vagy ezek a nagyméretű cégek az egész kontinens a befolyásuk alatt tartják. Emlékeztetni kell tehát arra, hogy az EU és a tagállamai közvetett vagy közvetlen szerepet játszanak egyébként ebbe a emberi jogi aktivisták esetében. Egy hondoroszi aktivista esetében például ez igaz volt, mindenfajta EU-s támogatás esetében az emberi jogok helyzetéről hatástanulmányt kell készíteni, ezt kérjük, hogy ne legyen se közvetetten, se közvetlenül az EU-nak hatása ezekre a gyilkosságokra, ezekre a támadásokra. Köszönöm, hogy az elnök asszony, köszönöm szépen, hogy mindenki jött, köszönöm, hogy beszámoltak arról, hogy mi történik ezekben az országokban, és igyekezni fogunk az ajánlásaikat megfogadni, a kolumbiai, az ekvadori kormányjal fenntartott kapcsolatokban, de általában az emberi jogok védőinek a támogatásában. Köszönöm szépen. Now we have one issue on the agenda, which... Most van egy olyan napirendi pontunk, amelyet tegnap nem tudtunk megtárgyalni, mert az LKSZ képviselője nem volt jelen, és ez pedig egy kérdésre való választ. És felolvasom a kérdést, a bizottság elkötelezte magát amellett, hogy az emberi jogokat és hatástanulmányokat be fogja építeni, az emberi jogokat figyelembe fogja venni, amikor kereskedelmi és befektetési megállapodásokat tárgyal. 2011-ben az EU-s ombudsman megállapította, hogy a bizottság nem végez emberi jogi hatástanulmányt szabaskereskedelmi megállapodásoknál. Vietnám esetében ez administratív hiba, szabálytalanság, és a kérdésem az az, hogy az EU-marokkai társulási megállapodás módosítása a nyugat-szaharai térségre vonatkozóan mikor következik be, hogyan értékeli a nyugat-szaharai helyzetet, hiszen itt nagyon sok civil szervezet tevékenykedik. Milyen támogatást nyújt a bizottság az eszközökön, az eszközök segítségével, az EADR vagy más eszközök, IADR vagy más eszközök segítségével? És most Florence Liu asszony fog választ adni erre a kérdésre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, a bizottság kötelezettsége a társulási szerződés kettes cikkét szerint az, hogy garantáljuk, hogy a jegyzőkönyvek és a társasi szerződés a értelmében az alapjogok tiszteletben legyenek tartva, és nem hajtott végre a bizottság hatástanulmányt, mielőtt a tárgyalások elindultak volna az EU-Marokkó társasi szerződés módosítás tervezetéhez. Azonban a bizottság felmérést végez arról, hogy mik lesznek az előnyei ennek a módosításnak a lakosságra nézve, és ebbe, tartoznak az emberi jogi, ebbe tartozik az emberi jogok helyzete. Az EU delegációja a Nemzeti Emberi Jogi Tanácssal Marokkóban folyamatos kapcsolatban van. Ez egy akkreditált emberi jogvédő intézmény. A CNDH Dajun és Reklevárosaiban van jelen, és a West Western-Szahara, azaz a nyugat-szaharai térségben folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. 2018-tól kibővülnek a CNDH hatáskörei, többek között a Nemzeti Védelmi Mechanizmusért is felelős lesz, az ENSZ kínzás ellenes egyezménye értelmében, a gyermekjogi egyezmény értelmében, a fogyatékossággal élők értelmé, egyezmény, fogyatékossággal élőkre vonatkozó egyezmény értelmében, és több más nemzetközi szereplővel is kapcsolatot tart ez a szerv, tagállamokkal, olyan harmadik országokkal, amelyek rendszeresen ellátogatnak ebbe a térségbe, és az Európai Unió az emberi jogvédő ügynökség jelentését támogatja, az ENSZ emberjogi főbiztossával együttműködik, az ENSZ kézes ellenes külön megbizotjával is együttműködik, helyi és nemzetközi szervezetek elemzik a nyugat-szaharai emberi jogi helyzetet. Az EU delegáció folyamatosan frissíti a listát, amely az emberi jogvédők nevét tartalmazza. Általában a helyi információkból származik ez, a CNDH-tól, illetve a tagállami információkból. Az EU delegáció az emberi jogi aktivisták bírósági eljárásait is figyelemmel kíséri, azonban nincsen még konkrét stratégia, amelyet a nyugat-szaharai térségben végrehajtanának. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm a választ. Hogyha jól értettem, akkor azt mondta, hogy de facto nincs hatástanulmány, tehát hogy nem végeztek el hatástanulmányt, mielőtt a kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat elkezdték volna, megindították volna, és az ellentétes Malmström biztos asszony állításával, mert ő ennek az ellenkezőjét mondta. Hát hogy is fogalmazzak? Ö, azt mondta, hogy volt valami fajta értékelés, általános értékelés, ez igaz-e? Mivel önöknek nincs hozzáférésük a megszállt területekhez, és a mi kollégáink sem tudtak eljutni oda, de más szervezetek sem tudtak eljutni, tehát például az, az ENSZ emberi jogi főbiztosságá sem tudott eljutni erre a területre, hát akkor hogy lehetséges, hogy megbízható adataik legyenek erről a helyzetről. És az is nagyon sajnálatos, hogy az EIDHR nem támogatja a nyugat-szaharai emberi, jog, emberi jogvédőket. Kérem, hogy válaszoljon ezekre a felvetésekre. Hát ebben az esetben, ahogy mondtam, a bizottság nem hajtott végre, nem készített hatástanulmányt a tárgyalások megindítása előtt. De most ö, mérik fel azt, hogy ennek a módosításnak milyen előnyei lesznek a lakosságra vonatkozóan, és itt vannak az emberi jogi aspektusok, ez az első válaszom. az elnök asszony. A második kérdésem az az volt, hogy mennyire relevánsak az adatok, amelyeket önök felhasználnak, hiszen sem önök, sem más nemzetközi szervezet nem fér ezekhez a megszállt területekhez, tehát egyszerűen nem tudnak oda eljutni. So, the EU delegation... Igen, az EU delegáció ellátogat a területre rendszeresen, és a nemzetközi szervezetekkel is kapcsolatban van, olyan tagállamokkal is, akik jelen vannak. Erre ez a válasz. Igen, a harmadik kérdés pedig a politika megváltoztatásáról beszélnek-e, hogy az emberi jogvédő aktivistákat védjék ezen a területen. Foglalkozik ezzel a bizottság? önök tudják, hogy a társulási megállapodás értelmében van egy albizottság, amely az emberi jogokkal foglalkozik, és ebben a kontextusban esik szó az emberi jogvédő aktivisták védelméről. További kérdéseim nincsenek, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm akkor folytassuk a napi rendünk következő pontjával. Akkor is, hogyha Préda úrra még várunk, mert ő fog elnökölni, de nem sokára ideér. Most tehát az Eurószország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttséggel együttműködésve fogjuk megtartani az eszmecserét az oroszországi sajtószabadságról és az Oroszország által elfoglalt és vitatott területeken tapasztalható emberi jogi helyzetről. So as you see, we do this, uh, in the, uh, this exchange of views together with a delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee. Nos, ahogy uh, említettem tehát, az Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttséggel együttműködve tartjuk meg ezt az eszmecserét. Ott már Karaszt üdvözlöm szeretettel, és az orosz, oroszországi sajtószabadságról fogunk beszélni, illetve az emberi jogi helyzetről az Oroszország által elfoglalt és vitatott területeken. Három vendégünk van, akik szólni fognak. És természetesen kíváncsian várjuk, hogy az önök szervezetei mivel tudnak mit, az önök szervezetének a munkáját hogyan tudjuk segíteni. Tatjana Gluskova a memoriál képviseletében van itt, az ő szervezetét nagyon jól ismerik már, és hát Szaharov díjat is kapott 2009-ben, úgyhogy nem kell bemutatnom. Aztán a Human Rights Watch-tól Philip Demur van itt, aki a Human Rights Watch oroszországi programjáról fog beszélni. Jó irányba nézek, igen, itt ül. És természetesen az Európai Külügyi Szolgálattól is van előadónk, de hát talán először Karasz úrnak adná, adná meg a szót, hogy felvezesse az eszmecserét. A hát, dear chair, chairwoman, dear miss. Elnök asszony, Lockpiller asszony, kedves nagybecsült kollégák, vendégeink, először is szeretnék köszöntet mondani a Drua Szakbizottságnak. Azért, hogy megszervezték ezt az eszmecserét, az én küldöttségem a két aggasztó ügyet folyamatosan figyelemmel követi. Azt hiszem, hogy nagyon aktuális, hogy a szakértők véleményét is meghallgassuk ez ügyben. Pár nappal Putyin elnök újraválasztását követően. Az Oroszország emberjogi helyzet az elmúlt években folyamatosan romlott. Az alapvető jogok érvényesülését általánosságban is eh, befolyásolta, különösen igaz ez a sajtószabadságra. Elméletben az orosz alkotmány tiltja a cenzúrát és biztosítja a sajtószabadságot, ugyanakkor a gyakorlatban egyre kisebb a független média mozgástere has put strategic... Az állam a stratégiai médiumokat egyre inkább állami ellenőrzés alá vonta. Felvillantanám azt a tényt például, hogy az elnökválasztási kampány során a közelmúltban az ellenzéki jelölteket rendszerszerűen negatív fényben tüntették fel. Az is világos, hogy azok az orosz újságírók, akik kritizálni merték a hatalmat, bizony az állásukkal játszanak, és még sokkal többel. A nyugati médiával szemben a Kremlin azzal fenyegetett, hogy blokkolják a, sugáz, a műsorok sugárzását annak érdekében, hogy a belső, Oroszország belső ügyeiben avatkozzanak be. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a vendégeinknek eh, mi a véleménye erről, az emberi jogok lábbal tiplásáról, az alapvető szabadságjogok semmi bevételéről Oroszország területén, és ezért ezen a ponton muszáj még egyszer köszönetet mondanom Loch Biller asszonynak, amiért az EU-Oroszország küldöttség részéről meghívott engem és kollégáimat. Még egyszer köszönöm. Tehát nagyon aktuális most az elnök választásokat követően ez különösen fontos. Természetesen az EU-Oroszország küldöttség majd délutáni ülésén folytatjuk ezt a most megkezdődött vitát, és az Európai Parlamentben ez folyamatosan napirenden szereplő kérdés, amelyről soha sem kár beszélni. Köszönjük Karasz úrnak. Tatjana Gluskovának adom meg a szót a memorial részéről. Uh, Madam Chair, Deputies, thank you for the opportunity to be here. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. A Memorial egy olyan szervezet, amely az emberi jogok védelmén dolgozik az Észak-Kaukázusban, illetve Oroszország egészében 92 óta. A sajtószabadságról beszélnék majd. Az éves sajtó szabadságindex alapján Oroszország 180 országból 148. Zimbabwe és Venezuela mögött vagyunk. 2012 óta nem volt olyan év, amikor is ne, lettek ne vezettek volna be új törvényeket. A 2014-ben bevezetett korlátozások a küls, küls, külföldi befektetőkre vonatkozóan 20%-ban maximálta a külföldi tulajdonosok arányát. Ezzel a független média veszélybe került, és bizony a szerkesztői változásokat is láthattuk, például a, a Forbes orosz, orosz verzióján esetében. A külföldi ügynökökre vonatkozó hírhet 2012-es törvényt követően a Mass Media Defense Center, Regional Press Institute és a Glasnost Defense Foundation például külföldi ügynöknek minősültek, azaz kémnek. 2016. augusztusában a fő ügyész az amerikai Media Development Investment Fundot nem kívánatos szervezetnek titulálta. A undesirable organization can face up to seven years in prison. Kéri Grúskova azt mondta, hogy kicsit kevésbé hadarra olvassa fel a hozzászólását. 2017. novemberében ez a törvény kiterjesztésre került, mi szerint azon médiumok, minden médiumnak meg kell felelni ennek a külföldi ügynökökre vonatkozó törvényeknek, ugyanakkor az, hogy mi, minősül médiumnak, elég szélesen értelmezett, ide tartozhatnak egyéni bloggerek, médiumok, a közösségi média, illetve akadémikus, nem, civil, nem kormányzatos civil szervezetek is. Milyen alapon választja ki azt a kormány, hogy kiszámít külföldi ügynöknek? Most erről bőven nem tudunk semmit. Az állam mot ellenes ügyekben kritizálni veszélyes, ilyenkor gyakran sajtópereket kezdeményeznek 2016. júniusában a Vedomosti egy oknyomozó beszámolt adott ki, amely szerint Igor Szecsin, a neft tulajdonosa, 3,5 hektárnyi területen rendelkezik egy luxus külvárosban, Moszkvában. Szecsin beperelte az újságot, és a bíróság úgy döntött, hogy magánélethez való jogát sértették, ezt, a fellebezés után is megerősítették ezt. A főszerkesztőnek, Tatjana Liszovának le kellett mondani. A 2012 óta elfogadott törvények jelentősen korlátozzák nem csak a sajtószabadságot, hanem általában a szólásszabadságot is. Például a vallási csoportok megsértése, a szeparatizmusra gyűjtés, illetve a nácizmus rehabilitációja alatti címszó alatt bármiféle önkényes döntéseket lehetővé tesznek. Ha például a Krim félszigeten történt orosz fellépést valaki kritizálja, akkor az a szeparatizmus vágyával könnyen bíróság előtt tartalhatja magát. A, az elmúlt években az internetet is megpróbálják ennőzés alá vonni. Az internet anonimitásról, illetve a blokkolt websájtokról 2017-ben fogadtak el egy törvényt. 2015. szeptemberre óta a website működtetők és internet szolgáltatók az orosz állampolgárok adatait csak Oroszországban található szervereken tárolhatnak adatokat. Igaz, ez a közösségi hálózatokra, kut- keresőmotorokra, Facebookra, Google-re. Az úgynevezett járóvája törvények, amelyek Irina Jarovájáról kapták a nevüket, arra kötelezik a távközlési cégeket, hogy hat hónapig őrizzenek meg minden kommunikációs adatot, illetve a metaadatokat három évig. Ezt bármikor bírósági végzés nélkül is rendelkezésre kell bocsájtani. Még egyszer kérjük Gruskov asszonyt, kicsit lassabban hadarjam. 2017. decemberében a, a Telegram online ö, hír, ö, messenger programot 11.300 euróra bírságolták, mert a, a szövetségi biztonsági szolgálatnak nem adták ki a titkosítási kulcsot. Uh, a Roskommandzor a távközlési állami szabályozó bejelentette, hogy 15 napra blokkolják a telegramot, hogyha továbbra sem adják ki ezt a kulcsot. További két törvényt fogadtak el az internet anonimitás, illetve a blokkolt websájtok témájában idén, illetve az elmúlt évben. Az első értelmében Oroszország információ terjesztőként kell bejegyezni magát mindenkinek, illetve a minden a felhasználónak az azonosítását lehetővé kell tenni. A második törvény pedig a VPN szolgáltatásokat és az internet anonimitást biztosító weblapokat tiltja be, illetve a, gove, a kormányzati blokkolást kikerülő honlapokat is betiltották. Ez idáig nem ütették hát a gyakorlatba ezeket a szigorú törvényeket, de hát világos, hogy ennek milyen következménye van. Csecsenföldön Ramzan Kadirov legkisebb kritikája esetében is üldöztetésre számíthat mindenki. 2016 márciusában maszkot viselő emberek külföldi újságírókat támadtak meg. Vég kül többször felfüggesztették a ki, az ügy kivizsgálását, egy idáig senkit sem állítottak, senki sem, senki sem állítottak bíróság elé. Magomed Daudov, a csecsen parlamente elnöke Gregory Svedovot megfenyegette nyilvánosan, ez ügyben sem történt semmi, eh, ezt semmi vizsgálták ki. 2016. április 16-án Zalaudi Geriev, a Caucasian Nut újságírója Grozny reptéren elt, eh, eltűnt, eh, azzal vádolták, hogy marihuánát találtak nála. Három év börtönre ítélték 2018. januárjában egy kollégámot, újúbb Titjevet, a Memorial Grozny igazgatóját ugyanezzel vádolták. Nyilvánvaló, hogy az emberjogsértésekkel kapcsolatos munkájáért bünteti őt a Kadirov rezsim. Az Európai Parlament február 8-án elfogadott állásfoglalása olyúbb esetére vonatkozóan fontos, Ugyanakkor faluapra is szükség van, hogy mi történik az ügyben. Fel kell szólítani az orosz szerveket arra, hogy a szövetségi szintre utalják ezt az ügyet. Köszönöm. Euh, merci. Euh, euh, Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a hozzászólást. Igaz, hogy itt az Európai Parlamentben is nemrégiben beszéltünk Gyügyév úr a Grozni esetéről, a Grozni esetről, és Továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni az önök szervezetének a helyzetét. Tudjuk, hogy folyamatosan nyomás alatt áll az önök szervezete is. És hát ugye tudjuk, hogy Szavarov, Szaharov díjat kaptak. Filip, Philip Dámnak adok szót, aki a Human Rights Watch, uh, Human Rights Watch képviselője. 10 percet tudok adni maximum. Köszönöm szépen, elnök úr! A kollégáim Tanya Loksina és Olga Boronova nevében beszélek. Ők ezt a jelentést készítették a szólásszabadságról online és offline Oroszországban. Moszkvából nem tudtak idejönni ma, ezért képviselem itt őket. A posztszovjet korszak eleje óta a legkomolyabb az elnyomás. A szabad, szólásszabadságra lecsapnak, a civil társadalmat is nagy nyomás alatt tartják, és Vladimir Putyin, amióta újra elnök lett 2012-ben, példátlan az emberi jogok elnyomása, külföldi ügynököknek bélyegzik a civil szervezeteket. A parlament elfogadott több törvényt is, amely korlátozza a szólásszabadságot, ellenőrizetlenül információt gyűjtenek ezekről a szervezetekről, cenzúra van, extremistának, szeparatistának bélyegzik őket. A törvények 2012 óta olyan sok van, hogy gyakorlatilag mint egy aknamező, amin át kell kelnie az aktivistáknak. A televíziók, a bármilyen fajta sajtó, honlapok, mind-mind az államhangját képviselik, propagandaeszközöket használnak, és így próbálják mozgósítani a patriótákat, az elmúlt hat évben 16 új törvényt fogadtak el Oroszországban, amely korlátozza a szólásszabadságot és az információs szabadságot. Ezek a legitim szólásszabadságot is bírósági eljárásról büntetik, inszultálják a vallásos meggyőződést, kiszélesítik gyakorlatilag az extrémizmus alapját, kriminalizálnak minden hivatalos felszólítást, amely az Orosz Föderáció területi integritását sérteni fogalmaznak ők. Bárki, aki Oroszországot kritizálja, az hamis információt terjeszt, az LGBT propagandát úgymond betiltják, és így tovább a Radio Free Europe, a Voice of America és egyéb rádiók is ö, érintettek. Ö, kolléga nem említett ö, olyan jogszabályokat, amelyek, az, ez ugye az úgynevezett Jarovája jogszabály, ö, amelyek azt célozzák, hogy az államhatalmát mindenre kiterjesszék és korlátozzák a szólásszabadságot, olyan rendszert hoznak létre például, ahol megvan a betiltott honlapok listája egyelőre a hatóságok legalább három különböző fekete listával rendelkeznek, és blokkolják a weboldalakat, hogyha a tartalmat egy bíróság jogtalannak ítéli meg. Van gyermekvédelmi lista is, nyilvántartás is, van egy lugovoly nyilvántartás is, itt még bírósági határozat sem kell, egyszerűen betilthatják ezeket az oldalakat gyakorlatilag törvénytelenül is betiltják a weboldalakat. Az országnak van egy média ellenőrző hatósága, Roskomnadzor, amely ezt elfogadhatatlan tartalomnak bélyegezve be tudja tiltani, tehát bármilyen honlapot be tud tiltani. 2017. februárjára a szélsőséges beszédért úgymond 94 embert ítéltek el, 2015-ben ez a szám 54 volt. Tehát nagyon sokszor a szociális médiákon szereplőket és egyéb újságírókat elítélnek. Alexei Kungorovot például, aki újságíró és blogger, két és fél év börtönre ítélték, azért, mert nyilvánosan igazolta a terrorizmust, ez a vád, de igazából csak az orosz fellépést kritizálta Szíriában. Aztán van egy videoblogger, Ruslan Szokolovski, akit szintén elítéltek gyűlöletkeltésért három és fél évre, azért, mert egyébként ő egy videót tett fel, ahol az orosz ortodox egyházon viccelődött, és júniusban pedig egy moszkvai bíróság elítélte Nataliás Sárinát, az ukrán irodalom moszkvai könyvtárának igazgatóját, négy éves felfüggesztett büntetést kapott a úgynevezett gyűlöletkeltését, és egy év hét hónapot eltöltött már otthon, e, letartóztatásban. A kérdés, hogy van-e még mindig pluralizmus Oroszországban, elég nehezen megválaszolható. Van néhány forrás, amely még mindig tud működni, de az elmúlt öt évben a média fő áramvonala, a televízió, sajtó, weboldalak gyakorlatilag szinte exkluzíve az állam véleményét hangoztatják, és az orosz kormány birtokolja vagy teljesen, vagy részben ezeket a médiákat, és nem tudnak elérni a lakossághoz, tehát nem tudják befolyásolni a közvitát. Most rátérek a második részére az előadásomnak, a Krimfélszigetről. Ugye, amióta elkezdődött az orosz megszállás, az orosz hatóságok azon igyekeztek, hogy mindenfajta kritikát kiírtsanak, legyenek azok újságírók, bloggerek vagy politikai aktivisták, akik kritizálni merészelnek, őket elhallgattatták, Mikola Szemena újságíró elítélése 2017. szeptemberben ennek egy kiváló példája egy egyszerű újságcikkért, ahol kritizálta az orosz megszállást, 30 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A hatóságok a krími tatár közösség üldöztetését megerősítették, és bárki, aki hangot ad annak, hogy ellenzi a megszállást, és vagy ezt támogatja, tehát az újságírókat, blogereket, aktivistákat megtámadnak, zaklatják őket, megfélemlítik őket, átkutatják a házukat, megtámadják őket, elrabolják őket. A bejelentett panaszokra nem reagálnak. Oroszország betiltotta a tatár médiákat és szervezeteket, amelyek kritizálták a megszállást, és 2015 óta az orosz hatóságok legalább 26 embert tartóztattak le, azzal a váddal, hogy a Hizb ut Tahrir iszlamista mozgalom tagjai, eh, amelyet betiltottak eh, Oroszországban már 2013 óta, de egyébként ez nem így van sem Ukrajnában, sem pedig Európa legnagyobb részén és a letartóztatásokat úgy indokolták, hogy terrorista csoportban vettek részt, vagy ezt szervezték, pedig igazából csak gyakran magánúton hangot adtak a véleményüknek, vagy a gyülekezési szabadságukkal, vagy vallásgyakorlási szabadságukkal éltek. A legtöbbjük az öt évtől e, élethosszig tartó börtönbüntetést kaptak. 2017. októberében uh, Szulejmán Kádirov volt uh, ítélték el az orosz hatóságok, aki egy krimi tatár aktivista, és a szociális médiákon egy a krimi megszállást kritizáló megjegyzést tett föl, és Ilmi Umerov és Achtem Csígoz krimi tatár vezetőket pedig csak azért sikerült felszabadítani, mert tárgyalások indultak Recep Tayyip Erdogan elnök és Vladimir Putyin elnök között, de egyébként őket két év börtönre ítélték. Több esetben előfordult, hogy az orosz rendőrség bántalmazott embereket, és még a tisztességes eljárást sem kapták meg. A biztonsági szolgálatok, titkos szolgálatok teljesen szabadon működnek, a Donetszki népköztársaságban, úgymond, és a Luhanszki népköztársaságban is az embereket fogva tartják, zaklatják, bántalmazzák, hogyha kritikusak a hatóságokkal szemben, és hogyha nem az oroszokat támogatják több blogger is ide tartozik. 2017. júniusában Stanislav Szív még eltűnt, miután fogva tartották Igor Kozlovszkira ugyanez igaz, aki Ukrajnát támogatná, őt 32 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték, és csak 2011. decemberében szabadult rabcserével. Azt kérjük az európai intézményektől, hogy az újságíróknak, civil szervezeteknek, aktivistáknak nyújtsanak támogatást és továbbra is küldjenek embereket ebbe a térségbe, figyeljék a pereket, hogy a civil szervezet és a függetlenség ellenes retorikát is kísérjek figyelem, hogy ez hogyan alakul. A Csesnia esetében adott segítséget nagyon is üdvözöltük, úgyhogy hasonló segítséget szeretnénk kérni önöktől ebben az esetben is. Oroszországban valahogy biztonságos körülményeket kell teremteni arra, hogy az alapjogokat érvényesíteni lehessen, a szólásszabadság, gyülekezési szabadság ezek közé tartozik. A, a jogszabályokat, amelyek ezeket megsértik, vonják vissza, ne korlátozzák a szólásszabadságot és az információ, a tájékozódás szabadságát sem, és az emberi jogok helyzetéről kérjük, beszéljenek a legmagasabb szinteken is az Oroszországgal folytatott párbeszédekben, még a külügyi tanácsban is legyen ez renden, és az EU orosz politikájában ez jelenjen meg aktívan. Támogassák a civil társadalmat, de ezen belül utaljanak az emberi jogok helyzetére, és harcoljanak a szólásszabadságért. Itt most befejezem, köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Önt így hallgatva a gyülekezési szabadság, a tiltakozásra vonatkozó demonstrációs szabadság témájában az Árte csatornán bemutatott dokumentumfilm jut eszembe Neványiról és Szobcsákról, akik gyakorlatilag egy békés demonstrációt, demonstrációt szerveztek, amelyre megkapták az engedélyt, de amikor megérkeztek a helyszínre, a rendőrséggel találták magukat szembe, aki azt mondta, hogy nem, maguk jönnek, itt nincs engedélye. Ekkor elővették a papírt, hogy megvan az engedélyünk a demonstrációra, de a rendőrség között, hogy most távozzanak el innen, mert semmifajta engedélyük nincs. Hát ennyit a gyülekezési szabadságról Oroszországban, de egyébként ez magyarázatot ad arra, hogy hogy lehetett a választásokból ilyen karikatúrát csinálni, már elnézést kérek, de hát ez karikatúra, és akkor ráadásul még gratuláltunk is Putyinnak, hát ez hihetetlen, ez olyan, mint hogy annak idején ceausescu gratuláltunk volna. De hát mindegy, ez egy másik téma. Most inkább átadom a szót Junkis úrnak, aki az East Stratcom Task Force képviseletében fog uh, hozzánk szólni. Szintén egy uh, 10 perc körül időt tudok adni. Sharon, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a parlamentnek, hogy meghívta az LKS-t hogy beszámoljunk a Task Force munkájáról. Három évvel ezelőtt az Európai Tanács adott nekünk mandátumot, és itt most felolvasom a tanácsi következtetést, amely azt mondja, hogy Oroszország folyamatos félretájékoztató kampányai ellen harcoljunk. A Task Force 14 szakértőből áll, és az LKS része a stratégiai kommunikációs osztályon. A Task Force-nak három célja van. Egyrészt az, hogy javítson az uniós kommunikáción a keleti partnerségi országokban, másodszorban a szabad és független médiát támogatja a keleti partnerségi országokban, és a, ö, foglalkozik a dezinformációs kampányokkal feladatunk néhány területe releváns itt az orosz sajtószabadságról van szó nevezetesen. Elmondom, hogy mi az önök számára fontos, annak alapján, hogy mi mit hajtunk végre a 2015-ben megadott mandátum alapján. Emellett az Unió Oroszországa kapcsolatos szakpolitikájának öt pontja közül három, a hármas az, az ellenálló képesség javítása és a civil társadalommal való együttműködés. Emelném ki, ez a ö, mézes madzag és a ö, büntetés ö, politikája, beszélnek az ellenálló képességről. Elmondom azt, hogy milyen kommunikációs csatornákat, honlapokat, Facebook és Twitter címet hoztunk létre a dezinformáció miatt. Ezeken az oldalokon példákat is felhozunk ezekre. Egyébként nekünk van egy adatbázisunk is, amely Kremlin párti dezinformációs információkkal kapcsolatosak, tájékoztatókkal kapcsolatosak. Néhány példát fel is tesszük a, face, a Facebookra és a Twitter. Van egyébként egy heti hírlapunk is ma reggel. Jött ki a legfrissebb példánya. A Salisbury vegyi támadás esetében Elmondtuk azt, hogy Kremlin, hogy a Kremlin hogy kezel és írja le a helyzetet. Ez az ügy nagyon hasonlít a 2014. júliusi ukrán, ö, Ukrajna fölött ö, lelőtt MH17-es gép ö, helyzetéhez. Nagyon sok mindent tudunk arról, hogy a Kremlin párti dezinformációs mechanizmus hogy dolgozik, központosított ez a rendszer, eh, heti alapon érkeznek eh, a Kremlinből eh, az iránymutatások, és minden állami sajtó orgánumnak ezzel, ennek eleget kell tennie, aki nem teszenek eleget, azt megbüntetik. Külön-külön az orosz újságírók közül is vannak olyanok, akiket megtámadnak, koholt vádakat hoznak fel ellenük, bebörtönzik őket, vagy akár meg is gyilkolják őket. Az Európai Uniót érő és a nyugatot érő dezinformációs kampányok hasonlítanak az Oroszországon belül a civil társadalom e- és civil társadalmi szervezetek ellen indított dezinformációs kampányokhoz. A közelmúltban volt egy eset, az államilag ellenőrzött tévécsatorna, amely a Gazpromé, és amelyet az állam ellenőriz, egy dokumentumfilmet alkotott meg, amelyben bemutatják azt, hogy uniós tisztviselők hogyan fizetik le az oroszokat, hogy propagálják Oroszországban az izlamizmust. A civil, az orosz civil szervezetekkel szeretnénk szolidárisak lenni, és emellett szeretnénk a tudatosságukat is növelni Oroszországban, arra vonatkozóan, hogy ilyen dezinformációs kampányok léteznek. Ez, mindez, amit mostanáig mondtam, a hármas célkitűzéssel kapcsolatos az ellenálló képesség növeléséhez. Beszélnék az ötödik célkitűzésről, a civil társadalommal való kapcsolattartásról. Azért, mert még van nagyon sok orosz újságíróval van kapcsolatunk a független sajtó orgánumok részéről, de nagy üzleti, nagy orosz üzleti ö, újságírók részéről is. Voltak ö, szemináriumaink, tagállami ö, fővárosokba hívtuk az orosz független újságírókat, és ide Brüsszelbe is, itt mondjuk elekik azt, hogy nem vagyunk olyanok, ahogy ezt a Kremlin leírja. Mi vagyunk az oxigén számukra Oroszországban. Egyébként rendkívül képzett újságírókról van szó, és az erőteljes civil szervezetekről, civil társadalomról, mely annak ellenére, hogy nagyon nagy ö, nyomás nehezedik rájuk, megpróbálja továbbra is életben tartani a sajtószabadságot. Az orosz médiával van hálózatépítő kapcsolat, tevékenységünk is, és ez is biztosít háttérinformációkat az újságírók számára. Meghívtuk novemberben az újságírókat Brüsszelbe, hogy a keleti partnerségi csúcsról innen a helyszínről tényekre alapozva tudjanak tájékoztatni. A task force-unk tájékoztat egy, uniós, egy orosz honlapon is, az unió nevében, de orosz nyelven. Elmondhatom, hogy ezt az orosz médiumok nagyra tartják, hiszen az EU így kapcsolódik Oroszországhoz orosz nyelven. Végezetül mindezt nem csak azért tesszük, hogy támogassuk az orosz újságírást, hanem azért is, mert tudjuk, hogy a független újságírás érték Oroszország számára. Az államilag ellenőrzött médiumok jelenlegi kapcsolataikban Oroszországgal gondot jelentenek. Viszont a megoldás része a független orosz újságírás. Köszönöm szépen! Most pedig a tagoknak fogok szót adni. Mikaela Sodrova az első tessék. Oszlevicsusz úr! Köszönöm szépen. Nem sokára mennem kell, elnézést kérek előre is. Ugyanakkor köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak. Nagyon fontos az önök munkája, támogatásunkra számíthatnak. A dezinformáció hivatalos politika Olaszországban, ez a normális, ez a bevett. A médiaszabadságot, sajtószabadságot korlátozni, ez a hivatalos politika. Semmiféle sajtószabadságról nem beszélhetünk. Osztrevicius kollégának köszöntel tartozunk, Juncker úrnak írt egy levelet, mert gratuláltunk eh, egy olyan megválasztott orosz elnöknek, aki semmiféle, amíg csak fent, fent sem tartotta a szabad választások látszatát. Az ellenzéki jelölteket minden lehetséges eszközzel akadályozták, börtönbe zárták, letartóztatták, hát milyen szabad választásokról beszélhetnénk így. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nincs más választásunk, mint hogy segítsük, támogassuk az önök munkáját, mert stratégiailag eh, kötelességünk és elengedhetetlen, hogy az önök munkáját segítsük. Még egyszer köszönjük mindazt, amit tesznek ezért, de ezt számíthatnak a támogatásunkra. Bicsősz? Osztabicsusz úr, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen a panelistáinknak eh, a felszólalást és a drának, hogy megszervezték ezt az eseményt Nagyon köszönöm azoknak, akik bátran, világosan, nyitott módon lépnek fel. az orosz civil társadalom számára az, hogy Putyint újra választották, nem jó hír. Rendkívül kifinomult KGB plusz módon irányítja ő ugyanis az országot. És ez korlátozza a polgári társadalom működését, nagyon-nagyon sok olyan helyzetet emelhetnénk ki, amikor a sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, az újságírók biztonsága, tehát alapvető szabadságok esetében követtek el jogsértéseket. Oroszország eltávolodik a Helsinki Egyezménytől. Az Európa Tanácsban a magas szintű tisztviselők kérik, kell, hogy kérik azt, hogy erősítsék meg Oroszország tagságát. Ez hogy lehet? Az uniós álláspontnak egyértelműnek, szolidnak kell lennie. Nem beszélhetünk szokásos üzletmenetről. Nekünk az európai értékeket kell figyelembe vennünk. Milyen üzenetet küldünk az orosz társadalomnak, ha üdvözöljük, mint ahogy Juncker elnök tette, Putyin újraválasztását. Milyes fajta biztonsági elképzelés forog Juncker fejében forgott a fejében azt követően, hogy az orosz választások eredményét közzétették. Itt egy világos üzenetre lenne szükségünk. Fogalmazunk nyíltan, az Istratcom tevékenységeket mind-mind támogatnunk kell. Be kell vallanom, hogy én hetente olvasom ezt a hírlevelet, mert jó méreható elemzést adnak az orosz dezinformációról. Elképesztő. Az Európai Parlament képviselőinek és a nemzeti parlamentek képviselőinek az asztalán is ott kellene, hogy legyen ez a hírlevél, hogy tájékozódjanak arról, hogy mennyire kifinomultak ezek a dezinformációs kampányok a Kremlinből nyugat fele. Ez, és, és ez folytatódik. 2019-ben nálunk lesznek választások, és akkor majd figyelembe kell vennünk az új realitást, az új valóságot. És meg fogják kísérelni a beavatkozást az európai választásokba. Gluskova asszonynak a memoriál részéről kérdezném, hogy az alternatív sugárz, orosz nyelvű műsorok sugárzása, főleg online, hogyan értékelendő? A hétköznapi orosz emberek, akik hozzáférhetnek ehhez a műsorszóráshoz, hogyan állnak hozzá? Mi a véleményük? az orosz társadalomra van-e egyáltalán hatása ennek, annak, amit megpróbálunk tenni? Az Isztrátkomtól pedig azt kérdezném, hogy részünkről milyen eszközökkel állhatunk még elő, hogy támogassuk tevékenységüket, hogy teljes körű politikai segítséget nyújtsunk önöknek. Mire van még szükségük? mire van szükségük ahhoz, hogy megfelelő módon felvértezve harcoljanak az orosz propaganda ellen. Uh, the same political group, ALDE. És most akkor az ALDE részéről még valaki. Presidente, yo solo quiero... Köszönöm szépen, elnök úr. Pár dolgot hadd fűzzek hozzá spanyolul ahhoz, amit a kollégám Ausztri, Ausztrevicius kollégám már elmondott. A választások kapcsán egyrészt, az Oroszország választások kapcsán én szeretnék őszintén személyesen köszönetet mondani önöknek, kiváló példája az önök munkája annak, hogy igenis vannak, akik az életüket teszik fel arra, hogy mások jogait védjék, tényleg csak a gratuláció és a köszönet szavai illeti meg önöket. Gyakran hallunk a fake newsról, a hamis hírekről, a propagandáról, a mindennapokban, a hamis hírekről, a hazugságokról, amelyiknek se szeri, se száma. Egy hibrid állam Oroszország tulajdonképpen, egy formális demokráciáról beszélünk, némi demokrácia van, hiszen végül is vannak szavazóurnák, apró kis jelei vannak a demokráciának, tehát igazából ennek megvannak a apró jelei, de csak azért, és csak annyi, hogy úgy tehessenek, mintha miközben a KGB a markában tartja az országot, és Putyin elnyomás alatt tartja az oroszokat. Igazi demokráciáról persze nem beszélhetünk Oroszországban, vicc is lenne, Kérdésem tehát a következő. Önök szerint a sajtószabadság, ami ugye tudjuk, hogy mennyire fontos, hiszen az emberek a valódi információhoz hogyan férhetnének egyébként hozzá. Önök szerint az Európai Uniónak nagyobb mértékben kellene követelnie a sajtószabadság tiszteletben tartását? Nem csak a szólásszabadság, jogát, hanem a valódi és pontos információhoz való hozzáférés, hiszen ez minden embernek alapvető joga. That, um... Úgy látom, hogy más nem kért szót ezen a ponton a kollégák közül. Most megadom a szót a meghívott vendégeinknek, ahogy próbáljanak választ adni a hozzájuk intézett kérdésekre, vagy esetleg reagáljanak az elhangzottakra. Mindenkinek kettő percet kapok. Most fordított sorrendben próbáljuk meg. Parancsoljon. Two minutes, yeah? Thank you. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok akkor két percben röviden válaszolni a feltett kérdésekre. By Mr. Schroeder choose about the Stratcom Task Forces. A Task force kapcsolatban mit tehetnének, hogy segítsék a munkánkat? Először is 1,1 millió eurót kapott a csapatunk egy kísérleti projektre, ezért hálásak vagyunk. Ez a nagyvonalú támogatás hogyan lehet ezt operatív munkámba átültetni. Ezen dolgozunk most, de hát reméljük, hogy rendszeres lesz a támogatás. A Task Force-ban 14-en dolgozunk, a fele ezeknek az embereknek a tagállamoktól érkezett, magamat is beleértve. A fenntarthatóságnak az egyik feltétele az, hogy elismerjük a tagállamok segítségét, de ezt valami hosszabb távú megoldásra fordítsuk át. Mivel egy diplomáciai szolgálat részét képezzük, számunkra mindig fontos és jó, hogyha a politikusok keményen fogalmaznak, mint például önök, akik ezt megtehetik, hiszen ezzel megteremtik az alapját annak, hogy megágyaznak annak, hogy az unió külpolitikáját mi valóban magas szinten napi renden tartsuk. A külszolgálat alapvetően próbálja az ez irányú munkáját intenzívebbé tenni. És a balkáni, nyugat-balkáni munkacsoportunk is felállt, tehát igenis fontos a stratégiai kommunikációt komolyan venni a politikában. Sojdrov asszony, akinek sajnálatos módon el kellett sietnie, még egyszer köszönetet szeretnék mondani a kedves szavakért. Köszönjük, Filip Dám következik. Köszönöm szépen. I just want to totally agree with... Osztrevicius úrral egyetértek. az Európa Tanács tagság és finanszírozás ügyében ez egy szégyen teljes fellépés, és nagyon nehéz helyzetbe sodorták ezzel az Európa Tanácsot is. Bővebben nem is mondanék semmit, de hát a bíróság az egyetlen hatékony mechanizmusa az emberjog sértés áldozatainak Oroszországban. Az utolsó mencsvár, ha úgy tetszik, sokak számára, hiszen a jogorvoslatban a legtöbb ilyen sértet nem nagyon reménykedhet. A Krím félsziget megszállása miatt a nemzetközi megfigyelők lép, hogy nagyobb számban lenne szükség, nem kisebb számban. Az ukrán hatóság figyelmet is fel kell erre hívni. Végül, de nem utolsó sorban, Tatjana Gluskova Köszönöm szépen a kérdéseket. Ha jól értettem a kérdéseket, akkor az első arra vonatkozott, hogy az európai médiához való hozzáférés hogyan eh, befolyásolja a helyzetet. Nos, az európai médiához nagyon kevés orosz fér hozzá, mert a legfrissebb beszámolókból azt tudjuk meg, hogy az internet használat át, a világ átlagánál magasabb arányú, de elsősorban a fiatalok férnek hozzá nyugat-európai sajtóhoz. Az információ fő forrása az orosz lakosság többsége számára a az állami tévé. Kábelen elérhető a nyugati tévé, de hát ugye ez nem olcsó sokak számára pedig egyáltalán nem hozzáférhető. Azok a családok, akik kábeltévével rendelkeznek, a másik oldalról is kapnak információt olyan témákban, amelyről mi is hallottunk már, de orosz propagandamentesen tudhatunk meg információt ugyanazokról a kérdésekről újat és érdekeset. But of course access to European media influences tehát a helyzet megértéséhez azt hiszem, hogy ez valóban pozitívan hozzájárul és fontos. A második kérdés kapcsán mit is mondhatnék? Igen, természetesen az some, uh, give some media freedom or uh, uh, not to put more pressure than already has done because Már itt elég nyomást gyakoroltak a sajtószabadságra igazán szükség lenne. az állami ellenőrzés alatt tartott sajtó tulajdonképpen minél inkább létezik a független sajtó és média, annál több megbízható információ jut el az emberekhez. fontos a világ számára is tudják, hogy mi történik az oroszok közben. Um, et, um, j'espère que les... Köszönjük szépen, végtelen köszönetet mondok. Remélem, hogy ezek az üzenetek eh, nem találnak eh, süket fülekre. Az orosz nagykövetség is képviselteti magát. Valaki van itt, azt hiszem, aki szorgalmasan jegyzetel, csak remélem, hogy nem torzítja az elhangzottakat. Zárásképpen kollégámnak, ott már Kárasznak adom vissza a szót, aki, mint tudják, az orosz EU szerintem nem létező kapcsolatokért felelős. Parancsolj! Kedves kollégák! Szeretnék szíves köszönetet mondani a vendégeinknek. Ugyanakkor el kell mondanom azt is, hogy aggasztóak a hírek. Egyrészt hallottuk azt, hogy néhányan bírálják azt, hogy Juncker elnök üdvözölte Putyin újraválasztását. Másrészt nyitottaknak kell lennünk, tárgyalnunk kell ezen témákban. Most olyan a helyzet, hogy az önök jelentése és a valóság kell, hogy képezzék a beszélgetéseink alapját. Ne csak vasárnapi beszédekben jelenjenek meg ezek a témák, hanem a mindennapi beszédeink témája legyen. Másodszorban az Európa Tanácson belül is szükség van a valóságra való tekintettel beszélni erről, és kérdezni Oroszországtól, hiszen itt olyan intézkedéseket, foganatosítanak, amelyek az emberjog, Európai Emberjogi Egyezmény ellenébe mennek. Így a ö, tagságok veszélybe kerül. Ma az EU-s delegációban folytatjuk a beszélgetésünket. Az önök jelentései lesznek a szakbizottságunk vitáinak az alapjai szeretném támogatni azt, hogy a Task Force ne csak az interneten jelenjen meg. Minden nyilvános mandátumot fel kell használnunk az Európai Unión belül, a regionális, nemzeti és európai szintet is, azért, hogy megkapják az információkat, az információ egy felelősség, a politikusok felelőssége. Ezért kérem a Task Force-ot arra, hogy az információit az összes érintett intézménynek küldje el, hogy a tagállamok világosan lássák, hogy milyen módon kell közösen reagálnunk. Köszönöm szépen. Bízhatnak benne, és én nem könnyen ígérgetek itt, tehát bízhatnak benne, hogy az erkölcsi támogatás nem egy egyszerű frocli, hanem önök azok, akik Oroszország demokratizálódását vihetik előre. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen. Köszönöm a tapsot is. Láthattuk, hogy ez egy nagyon érdekes téma, megköszönjük az információkat, és azt javasolom, hogy maradjunk továbbra is kapcsolatban egymással, hogyha fontos információk birtokába jutnak, akkor tájékoztassanak ezekről bennünket is. Egy másfél-két perces szünetet tartunk most, hogy a panelen a következő napi rendi ponthoz cserélni tudjuk a hozzászólókat.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 Okay, so uh, we'll start our point number 15, exchange of... Kezdjük 15. napi rendi pont. Az emberi jogis, jogsértések számának Mozamékban történő növekedésével kapcsolatos riasztó helyzetről többek között különböző állítólag biztonsági erők által elrabolt állapokár eltűnése. Néhány ügyre térnék ki egy francia mozambik állampolgár, Gilles Sziszták urat meggyilkolták 2015-ben, 2016. októberében Jeremias Pondeka urat, aki a Renamo vezetője, továbbá 2016-ban Americo Sebastião portugál üzletember tisztázatlan körülmények között eltűnt, azóta sem hallottunk róla. 2017 végén két portugál nőt brutális módon meggyilkoltak. A Human Rights Watch a közelmúltban egy riasztó jelentést adott közre Mozambikról. Most nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy Szálomé Sebastiao asszony van itt velünk. Amerika Sebastiao úr felesége fáradhatatlanul próbálja megkideríteni férje hollétét. Kérem engedjék meg, hogy elmondjam, mennyire csodáljuk kitartását, bátorságát Sebastiao asszony. Meg is adom a szót. Köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. 10 percben kérem szépen szólaljon fel. Portugál nyelven fogok felszólalni, mert a számomra jobb. So, bom dia. Eh, gostaria de começar por agradecer o convite e a oportunidade de ser ouvida junto dos membros da Subcomissão dos Direitos. Köszönöm szépen először is Hadd köszönjem meg, hogy itt lehetek, és hogy meghallgatnak az Emberjogi Albizottságban. Ugyanakkor be kell ismerjem, és nagyon szomorú számomra a helyzet, de remélem, hogy végül jobban zárul ez. Americo Sebastião portugál állampolgárt július 29-én 2016-ban Szofala rég, tartományban, Mozambikban egy benzinkútnál e, elrabolták. A szemtanúk szerint Amerikót e, civilruhás rendőrök betuszkolták egy kis buszba, olyan típusúba, amelyet a mozambiki biztonsági erők gyakran használnak. Amerikó üzleti úton járt akkor éppen Mozambikban, ahol egyébként 2001 óta dolgozott az erdő gazdálkodásban volt fő, elsősorban aktív. Amióta elrabolták, nem tudtunk kapcsolatot létesíteni vele, a családunk, családja semmit nem tud róla, nem tudjuk, hogy hol van, éle vagy sem. Amióta eltűnt, a család mindent megtett, minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy megtaláljuk, minden követ megmozgattunk, minden lehetséges jogi eszközt megragadtunk Mozambikban, Portugáliában, felvettük akivel csak lehetett a kapcsolatot a legmagasabb szintig bezáróan. Állam kormányfővel, miniszterelnökkel, külügyminiszterrel és az igazságügyminiszterrel is kapcsolatba léptünk. Az ENSZ-hez, az Európai Unió intézményeihez is fordultunk, meg hallgatásokat tartottunk különböző nemzeti és nemzetközi szervekkel, kértük a közbenjárásukat, segítségüket, számtalan ilyen e, eszmecserét folytattunk. Se szeri, se száma azoknak a leveleknek, amelyeket különböző mozambiki szervekhez küldtünk, újra és újra esedezve, hogy segítsenek nekünk. Ez idáig ennek semmi eredménye. Egyetlen egy levélre sem válaszoltak soha. Itt, ha megengednek egy személyes megjegyzést, annyit hadd mondjak el ehhez kapcsolódóan, hogy emberek ezrei küldtek a köztársasági elnöknek egyénileg levelet, itt mozambiki köztársasági elnökre beszélek, levelek ezreit írták, hogy járjon közben Amerikó ügyében, kérve, esedezve hogy tegyen valamit. Levelek ezreiről beszélünk, mondom még egyszer. Megemlékezéseket tartottunk, virrasztottunk, portugál parlamenthez fordultunk, a politikai pártokhoz Mozambikban szintén megkeresés küldtünk, petíciókat írtunk a mozambiki nemzetgyűléshez. Tavaly év közepén meg is kapták ajánlott levelünket, de az alsóház ez idáig a fülebotját sem mozgatta ez ügyben. de forma mais ativa. A közösségi médiát is megpróbáltuk az oldalunkra állítani. Az különböző sajtó, a sajtó közlemények, cikkek, interjúk jelentek meg. A közösség média ügyében annyit mondhatok, hogy egy másfél évvel ezelőtti körülbelül nagyon diszkrét volt a család, úgy éreztük, hogy ha diszkréten járunk el, akkor könnyebben találunk majd megoldást. De úgy tűnik, hogy nem jártunk sikerrel, a mozambiki oldalról csend és hallgatás volt a válasz. Elképesztően fájó ez számunkra, ezért a család úgy döntött, hogy a különböző csatornán, miután minden lehetséges csatornán megpróbáltuk felvenni Mozambikkal a kapcsolatot, többször kértük a segítségüket, bármiféle együttműködés, párbeszéd lehetőségét elutasították, illetve hát nem reagáltak semmiféle módon. Az egyetlen célunk pedig nekünk csak az volt, hogy Amerikó visszajusson a család, családjához. Egyirányú utca volt ez, mozambiki oldalról teljes hallgatás volt a válasz. A portugál szervek és mozambiki szervek hez fordultak, bármiféle információt kérve. Elfogadta a Portugália kérését Mozambika közelmúltban az én emberrablások kivizsgálására. Ezért végképp érthetetlenül állunk azelőtt, hogy miért nem hajlandóak ügyben segíteni a portugál szerveknek. A közelmúltban a mozambiki eh, vizsgáló bíró szerve részéről egy eh, kommunikét adtak ki, és idézem, a büntetőjogi vizsgálatban minden lépést megtettünk, egészen mostanáig az említett portugál állampolgár hollétéről információval nem rendelkezünk, nem találtunk olyan holtestet sem, amely esetleg az övé lehetett volna. És idézek tovább, megkérjük, felkérünk minden jó szándékú állampolgárt, aki bármiféle információval rendelkezik, kérjük, hogy keressen meg bennünket a Nemzeti Bűnügyi Vizsgálóhivatalhoz, vagy a főügyészséghez. Idézet vége. Pár nappal később a TV-ben tett bejelentést követően a főügyészség egy, úgy döntött, hogy Amerika eltűnésének ügyét lezárja. A család persze megfelebbezte ezt. Február végén a portugál külügyminiszter a külügyi bizottság kérdésére reagálva, amelyben Amerikó eltűnését firtatták. Tehát azt válaszolta a külügyminisztérium, és idézem, diplomáciai szempontból nagyon nehéz és kényes ügy ez. Erről beszélni, és ismét idézem, tehát amikor erről beszélünk, nagyon óvatosan, körültekintően kell a szavainkat megválogatnunk. Idézet vége. Vajon mit titkolnak előlünk? Vajon miért olyan kényes ez az ügy? Mit próbálnak elrejteni, eltitkolni előlünk? Nos, hölgyeim és uraim, Amerikó Va 33 éve ismerjük egymást, 26 éve vagyunk házasok, nem tudtuk a 25. házassági évfordulónkat együtt megünnepelni. Elrabolták tőlem, elvették, elszakították családjától. Amerikó partnerem, életem társa, együtt nőttünk fel, nem csak férjem, a legjobb barátom, gyermekeim, édesapja, és ami történik, ez embertelen, ez elviselhetetlen, minden újabb nap további szenvedés, fájdalom számunkra. Egy kettészakított család ról van itt szó, semmi más nem akarunk, mint hogy visszakapjuk Amerikót. Ez az egyetlen célunk. És nem akarunk többet, nem akarunk mást. Nem akarunk igazságot, csak Amerikót mindig is hittük, és most is hisszük, hogy minden ellenére remélhetőleg Mozambik együttműködik majd, és végre valahára kivizsgálja érdemben ezt az ügyet annak érdekében, hogy Amerikót végre valahára megtaláljuk, és visszatérhessen hazájába a családjához. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Merci euh, de ce témoignage euh, très émouvant. Euh, Köszönöm szépen ezt a megindító beszámolót. Most pedig Anna Gomes kolléganőnknek adok szót, de ezelőtt még elmondom, hogy a mozambiki nagykövetség képviselteti magát itt az ülésen, de nem fog szólni, ugyanis tájékoztattak bennünket arról, hogy nem kívánnak állást foglalni. Anna Gomesnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Szalomé Szebesztiánnak, hogy eljött és megosztotta velünk a történetét, a szenvedését, fájdalmát, ez teljesen érthető. Köszönjük, hogy megosztotta velünk, hogy mi történik az ön családjával. És én is csatlakozom tehát ő hozzá itt az Európai Parlamentben ehhez a felszólításhoz a mozambiki hatóságok felé. Egy ország, ország sem tökéletes, mindenütt vannak gyenge pontok több országban, de Mozambik mindig azon országok egyike volt, amely javítani akart az állapotokon, jobbítani, modernizálni kívánta a magatartását az emberi jogok helyzetével kapcsolatban. De sajnos ez egy nagyon súlyos eset, nem csak a Sebastian család, hanem egész Portugáliára nézve rengeteg állampolgár van, akit elraboltak. És amikor ezek az állampolgárok a mozambiki állampolgárokkal együtt lépnek fel és kritizálják az országban az emberi jogi helyzetet, akkor rengeteg problémába ütköznek. Nem régiben egy spanyol állampolgárt tiltottak ki Mozambikból, azért, mert megpróbálta elérni, hogy a mozambiki állampolgárok haladhassák a hangjukat a korrupcióval és egyebekkel szemben. Ahogy hallottuk, nagyon furcsa, hogy a mozambiki hatóságok nem fogadták el az együttműködési javaslatot, ajánlatot sem a portugál rendőrségi nyomozói szervek felől, pedig más állampolgárokat is elraboltak már a múltban. A múltban a mozambiki hatóságok nyitottak voltak az együttműködésre, a portugál rendőri nyomozati szervekkel, és általában sikeresek voltak ezek a műveletek sokszor előfordult, hogy üzletembereket tartottak fogságban váltságdíjért cserébe, és így tovább, és azokat a korábbi ügyeket sikerült lezárni. Én nagyon sajnálatosnak és szerencsétlenek tartom azt, hogy ebben az esetben a portugál hatóságok együttműködési ajánlatát nem fogadta el Mozambik, és ezt nagyon furcsának is tartom különösképpen akkor, hogyha megnézzük azokat az elemeket, amelyek itt vannak a család kezében, és amelyekkel a portugál hatóságok is rendelkeznek. Ez olyan információ, amely világosan alátámasztja, hogy kormányzati biztonsági, feltételezhetőleg kormányzat által ellenőrzött biztonsági erők eh, követték el ezt az emberrablást. Tudjuk, hogy ez egy konfliktusos zóna, ahol a Renemóval és más ellenzéki erőkkel áll szemben a kormányzat, de mindesetre ez az eltűnés, ez nagyon furcsa, és az is furcsa, hogy a mozambiki hatóságok nem adtak kielégítő választ sem az Európai Bizottságnak, sem a portugál hatóságoknak. Én írtam egyébként Mogherini asszonynak, és kaptam is tőle választ. Azt válaszolta nekem Mogherini asszony, hogy ő is csatlakozni fog a mi felhívásunkhoz a mozambiki hatóságok felé. Tulajdonképpen mindez megkérdőjelezi annak a lehetőségét, hogy a biztonsági erről kell szemben itt vizsgálatot lehessen indítani, ez megkérdőjelezi annak a lehetőségét, hogy e, ennek a problémának a végére lehessen járni nagyon komoly, hiszen itt az Európai Unió segítséget nyújt Mozambiknak, támogatást nyújt Mozambiknak, ezt nagyon szívesen megtesszük, de közben ezzel a magatartással szembesülünk, és az is nagyon aggasztó, és nem is egész egyszerűen fel sem tudom fogni, el sem tudom képzelni, hogy milyen nehézségekkel küzdhet ez a, a család. Ezek, a család, ezek hatalmasak lehetnek ezek a nehézségek, és nagyon sajnálatos és értetlenül állok előtte, hogy a itt jelenlévő mozambiki képviselet nem hajlandó nyilatkozni az ügyben. Ahogy hallottuk, a remény hal meg utoljára, hogy sikerül együttműködni a mozambiki hatóságokkal és feltárni ezt az esetet. Hát ez fogja azt hiszem meghatározni, hogy milyen képet alkotnak az emberek Mozambikról Európában és szerte a világon. És ha nem sikerül megoldani ezt az esetet, akkor lehet, hogy jogosan gondoljuk azt, hogy nincs igazságszolgáltatás a többi ügyekben sem. És nagyon szomorú ez az európai állampolgárok számára, akik esetleg Mozambikba kívánnak utazni vagy ott dolgozni, le fogják vonni a következtetéseket. Köszönöm Köszönöm szépen Annának, mondja az elnök, kérdezem, hogy kívánne hozzáadni valamit Sebastiao asszony. Hát nincsen igazából kiegészíteni való, azt hiszem a Gomás mindent elhangzott, mondja a vendégünk. Elnök, ha nincs más hozzászóló, akkor Euh, donc, euh, moi, moi je demande euh, maintenant, Monsieur Joachim. Most tehát Joachim Szagér úrnak adok szót, aki a Mozambikért felelős tisztviselő, nem tudom, hogyha szólni kíván, akkor megadom neki a szót. Bár köszönöm szépen, elnök úr. Ugye azért mondom, hogy az elnök, mert hogy nincsenek kérdések, így, így nem tudom, tehát nincs mire válaszolni, de hogyha szeretne valamit mondani, akkor én nagyon szívesen megadom a szót. Ugyanúgy azt megtenném a mozambiki követség képviselőinek is, de hát sajnos ők nem kívánnak szólni. Hát köszönöm szépen, nincs igazán mit mondanom, csak azt, hogy osztjuk az agályokat, amelyeket, amelyeknek itt hangot adtak az előttem szólók, Sebastian úr eltűnésével kapcsolatban is, és más eltűnésekkel kapcsolatban is, amelyekre még nem reagáltak a mozambiki hatóságok. Minden alkalommal a jogállamiság működésével, hogyha probléma van, akkor az nagyon aggasztó. Ez ugyanúgy igaz Mozambikra, mint más országokra. De mi is tájékozódunk, és követjük az eseményeket, de hát konzuli felelősségünk itt nincs ez ugye a tagállamok exkluzív hatásköre, felelőssége, de mondjuk ez nem jelenti azt, hogy mi nem tehetünk semmit, és mi nem is akarunk semmit sem tenni, tehát ez nem jelenti azt, hogy nem állunk készen arra, hogy lépjünk. Tehát, hogyha akkora méreteket öltenek a dolgok, mint most, tehát ez már a e, nyilvános, tehát ez már közügyé növi ki magát, és a mozambiki hatóságokkal beszélünk. Erről arra, számítunk, arra számítunk, hogy mivel van politikai párbeszéd, többé-kevésbé rendszeres politikai párbeszéd a mozambiki hatóságokkal, ez miniszteri szintű, arra számítunk tehát, hogy tudjuk kérni azt, hogy a következő párbeszéd napi rendjére vegyük fel ezt az esetet, ezt az eltűnést, és azokat a bűncselekményeket, amik vizsgálat nélkül maradtak, lezárt vizsgálat nélkül maradtak, és hát nyilvánvalóan készen állunk arra is, hogy támogassuk az egyes tagállamok erőfeszítéseit, amennyire ez lehetséges. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, végtelenül, hogyha nincs több hozzászóló, akkor akkor ezt az eszmecserét itt lezárjuk, és persze szeretnék megnyugtatni Szebesztió asszonyt a felől, hogy mi támogatjuk, és továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Anna is elmondta ezt. Különböző frakciókhoz tartozunk, de ez mindenkire igaz, hogy továbbra is nyomást fogunk gyakorolni a mozambiki hatóságokra. Ah, euh, a nagykövetség is szeretne reagálni mégis, akkor megadom nekik a szót. Kérem szépen, uram, hogy legyen szíves, mutatkozzon be. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedje meg, hogy megköszönjem az önök meghívását a mozambiki államot képviseljük itt ezen az ülésen, és jegyezzük az itt elhangzottakat pontosan is, hogy tovább tudjuk küldeni az itt elhangzott aggályokat, Szebasztia asszony aggályait a kormány felé ugyanis ezek az agályok valamennyi mozambiki állampolgárt érintenek. Mind, ez az ügy mindannyiunkat érint, ennyit tudunk mondani. Köszönöm szépen. Euh, Ahogy mondtam, ugyanebből indulunk ki mi is, tehát minden egyetértünk abban, hogy ezek az eltűnések, az erőszakos eltűnések akasztóak, és még egyszer mondom, Szebeszti asszony számog, számíthat a mi támogatásunkra. És szeretném a szolidaritásunkat is, az együttérzésünket is kifejezni önnek eh, az a kapcsolatban, amit eh, átéltek, és mi is szeretnénk, eh, azt kívánjuk, hogy megtudhassa az igazságot, és bátorságot kívánok önnek, és sok energiát. Kérést szeretnék intézni az Európai Parlamenthez kérem, használják ki az összes az önök rendelkezésére álló eszközt. Azért, hogy együtt tudjanak működni Mozambikkal, azért, hogy Mozambik együttműködjön az egyéb szervezetekkel. Köszönöm szépen, mivel a következő ülésünk zárt ülés, arra Kérném, hogy adjanak egy kis időt, hogy szervezzük itt meg magunkat. Két perc. Az EKS még nem jött meg, úgyhogy várjuk az LKS e képviselőjét, de nézzük a következő ülésünk időpontja 25-26 április, és akkor most várjuk a külügyi szolgálatot, hogy beszéljünk Belorussziáról.